bizottság nyilatkozatai körében az európai stabilitási mechanizmus közigazgatási bróságával kapcsolatos pályázati felhvásról lesz szó. megadom a szót a tanács nevében leszkevicius miniszter úrnak. mr president members Mr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr! Az Európai Stabilitási Mechanizmus egy nemzetközi finanszírozási intézmény, amelyet kormányközi szerződést hozott létre. A, az ESM e szerződés 17-en, vagy nem csak 18-an írják alá. Ez egy külön kormányközi intézmény, és semmi köze a közösségi módszerhez, tehát a tanács ebben a kérdésben nem illetékes, a csúcson nem vitatják meg sosem a közigazgatási bíróság felállítását, ez, ez az úgynevezett ESMAT, ez a közigazgatási bíróság. Mivel hazám nem is tagja az ESM-nek, valójában én nem tárgyalhatom. Azt hiszem, az ESM képviselőjének kéne feltenni a kérdéseket. Én a kérdésről úgy vélekedem, hogy a szerződés 33. cikke azt írja elő, hogy az ESM igazgatói tanácsa írja elő, hogy milyen, hogy hogyan kell felállítani a közigazgatási bíróságot. Az ESM 8. cikke azt írja elő, hogy a személyzeti szabályzatokat, szabályokat arra is ki kell dolgozni, hogy milyen panaszai lehetnek a személyzet különböző tagjainak. A, a független közigazgatási bíróság felállítása is ettől függ. Arról nem tudok beszámolni, hogy mennyire helyén való, hogy ez a közigazgatási bíróság fölálljon. Általánosságban elmondhatom azonban, hogy kormányzási szempontból fontos, hogy az ESM dolgozói alkalmazottai független bírósághoz fordulhassanak panaszaikkal, más nemzetközi pénzügyi intézményeknél vannak hasonló bíróságok, az IMF-re, a Világbankra és az EBRD-re gondolok. Ez teljesen mindent megtett azért, mindent megtesz azért, hogy minimalizálja, csökkentse ennek a bíróságnak a felállítását, a bíróság tagjait csak a tárgyalások idejére fizetik, semmilyen más díjazásban nem részesülnek. Fontos az is, hogy az összeférhetetlenséget hogyan kezelik, csak a bíróság tagjai csak az elsőben nem lehetnek tagot, minden mással összeférhető ez a foglalkozás, hogy, és semmi hatása nincs az EU költségvetésére a bíróság felállításának. Az ESM költségvetése kizárólag az ESM kormányzó szerveire tartozik. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! bizonyos vagyok abban, hogy az európai stabilizási mechanizmus legfelsőbb vezetői megfontoltam döntöttek. Az ESM alkalmazottai nem Európai Uniós közalkalmazottak, tehát nem szabad összekeverni ezt a közigazgatási bíróságot az európai közalkalmazottokra vonatkozó bírósággal. Ahogy a bevezetőmben mondtam, a tanács nem illetékes ebben a kérdésben. Hogyha további részletekre kíváncsiak, akkor az ESM-hez és annak vezetőszerveihez kell fordulnia. Fordulniuk. Köszönöm. Köszönöm. Természetesen sok mindenre kíváncsiak vagyunk, például a bizottság véleményére is, úgyhogy ismét Sefkovics alelnök úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, kedves miniszter úr, én is szeretnék köszönettel kezdeni. Az Európai Parlament négy tagjának szeretném a kérdéseket megköszönni, hiszen azt mutatja, hogy mindannyian aktívan érdeklődnek az európai stabilitási mechanizmus kialakulása iránt. Hiszek abban, hogy az ESM kritikus eszköz a válság idején a válaszadás kritikus eszköze, és azt mutatja, hogy az Európai Unió képes rövid idő alatt is megfelelő választ adni. Továbbra is fontos szerepet játszik majd a pénzügyi stabilitásban és abban, hogy a felmerülő problémákat, állami problémákat megoldjuk. A bizottság éppen ezért minden olyan intézkedést támad, amelyel a belső bevált gyakorlatokkal a nemzetközi pénzügyi intézmények eh, világába tudunk, eh, világához tudunk alkalmazkodni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, ahogy a tisztelt képviselők kérdéseikben is megtették, hogy az ESM független nemzetközi pénzügyi intézmény a szerződések kereteken kívül. A bizottság csak megfigyelő az ISM e irányító keretében, és eh, támaszkodik a bizottság részéről annak tudására. Az ESM mintegy száz egyénből áll, és megfelelően képesek arra, hogy mindig alkalmazkodhassanak a jelen, a adott helyzethez. Foglalkoztatási kérdésekben és a mostani e, konkrét esetben a pályázati felhívásokkal kapcsolatban is. A bíróság lehetővé teszi az ISM-nek azt, hogy alkalmazottakkal kapcsolatos kérdéseket rendezzen a nemzetközi pénzügyi intézmények számára meghatározott keretek között, és így a pénzügyi intézményekkel Világbank, IMF, EBRD-vel együttműködhessen ehhez hasonlítson, hiszen hasonló adminisztratív bíróságaik vannak ezen intézményeknek is. Az adminisztratív bíróság, a közigazgati bíróság alapszabályzatát már jóvá hagyták az ISM igazgató tanácsának igazgatói, a részvényes tagállamok. Ez teljes mértékben megfelel az ISM irányítási struktúrájának, és az irányító testületek végrehajtási szerződésekben való rendelkezéseinek. Ha lehet, néhány megjegyzést tennék, hogy tisztázunk pár dolgot. Az első, a közigazgatási bíróságot öt független tag alkotja, határozataikat a az alkalmazottakkal kapcsolatos vitákban, jogvitákban hozzák. A tagok az ISM-en belül nem tölthetnek be más posztot sem a bíróságban való részvételük előtt, alatt sem azután. Ezért függetlenek. A munkával kapcsolatos költségeket az ISM e viseli. A fizetés költsége a csak a az esetekkel kapcsolatos vizsgálati költségekre vonatkoznak, nincsen fizetés sem állandó pozícióban, sem hivatalos képviselőre a bíróságnál. Titoktartási kötelezettség alá tarta, tartoznak, a díjak megfelel mégis, a díjak mértéke megfelel a nemzetközi bíróságokon kifizetett bírói díjaknak. A bírák, mint mondtam, tehát az ISM-ben semmiféle posztot nem tölthetnek be. Éppen ezért úgy tűnik, hogy aránytalan lenne, vagy nem lenne megfelelő, hogyha az ESM administratív alapjait a költségeik megtérítésére használnánk, de szeretném azért jelezni, hogy ezek az alapoknak, ezeknek az alapoknak nincsen EU költségvetési kihatása, teljes mértékben az ESM tagjai hatája alá tartoznak. De ezzel vissza is térek az első alkérdésre, hogy miért és hol lehetséges közigazgatási bíróság. A szerződés 33-as cikke lehetővé teszi, hogy az igazgató tanács, amely tehát az ISM részvényesének képviselői a foglalkoztatás alapjait meghatározzák. Az ügyvezető igazgató és az alkalmazottak szabályaira vonatkozóan. Ők határozzák meg a foglalkoztatási feltételeket, amelyek a közigazgatási bíróság számára is érvényes lesz. Harmadsorban Rámutatnék arra, hogy az ISM e valóban feltárta a tisztelt képviselők által felvetett kérdéseket is, azaz, hogy a külügyi szolgálat polgári bíróságának szolgáltatásait igénybe vegyék. Egyrészt azonban ne feledjük el, hogy az, ISM e- e nem EU intézmény, sem ügynökség, és éppen ezért nincsen közvetlen jogi hozzáférése a polgári eh, bíróság, a, a, köz, a polgári közszolgálati bíróság eh, joganyagához. Ezt a kapcsolatot az ESM és az Európai Unió közötti megállapodás szabályozhatja. Természetesen ez időt igényel, mintegy 18 hónapot. Mivel nagyon sok szereplő vesz ebben részt, és nem lehet egyoldalúan megkötni sem az Európai Bíróság, sem az ESM nélkül nem lehet egyes esetre sem egyoldalúan hozzáférés biztosítani. Az ISM-nek időközben azonban el kell döntenie, mi legyen az eljárás. Nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy megfelelő jogi eszközre van szükség, hogy időben kezelhesse az alkalmazottakkal kapcsolatos jogi helyzeteket. Éppen ezért úgy döntött, hogy egy közigazgatási eh, bíróságot eh, hoz létre, hogy a bevágyakorlatnak megfelelhessen. Úgy gondolom, hogy ezzel megfelelő időben lehet reagálni a a munkavállalókkal, alkalmazottakkal kapcsolatos kérdésekre. Ha lehet, akkor egyik kérdésre reagálnék. Véleményem szerint az ESM megfelelő válaszokat próbál adni a felvetett kérdésekre, de továbbra is független szervől van szó, melynek irányított testületei belső adminisztratív ügyeiket eh, saját maguk határozzák meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Eh, tájékoztatom a képviselőket, hogy e vita végén nem lesz kezdiáj, és kék kártyákat sem lehet használni. Viszont meghallgatjuk Elmar Brokk urat az Európai Néppárt nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácsi elnök úr, biztos úr, kisé meglep, hogy a közösségi politika és az eurozóna viszonyáról milyen eljárásban egyeztetünk. Egyébként szerintem ez a bizottságot is meglepi, ezt a tanács is megértheti. Sefkovics úr bevezetője után biztos vagyok abban, hogy a bíróság bevonására szükség lenne, és lehetséges is ez ebben a kérdésben. Száz ember számára önálló bíróságot felállítani, ez önmagában már nevetséges elképzelés. Másodszorban az Európai Parlament eh, Galtieri úr és én voltunk az előadók, lehetővé tette azt, hogy egy mechanizmuson belül, ha az, az ESM önállóvá váljon, de eh, azért ezt nem szabad eh, kontroll nélkül, tehát biztosan a közösségi szervezetek keretein belül valamilyen egyeztetésre lenne szükség, és nem megint egy kormányközi eljárásban létrehozni. Ez egy olyan elkötelezés, elkötelezettség, amely ráadásul nem is jogszerű, és csodálom, hogy a bizottság ezt miért tűri el, hiszen se nem szabályos, se nem olcsó, ráadásul a saját érdekeinek is ellentmond. Az Európai Bíróságnak egy komoly állományát arra kötelezni, hogy száz ember dolgaival foglalkozzon, ez szerintem ez egy felületes elképzelés, ha szabad ilyen világosan fogalmaznom. És hogy most még itt a világbankot is bekeverjük a képbe, ez meg aztán a tanács részéről elfogadhatatlan számomra akkor jó, telepítsük oda Washingtonba a világbank mellé. Ez egyszerűen a politikai akarat hiányát tükrözi, és azt, hogy hagyják, hogy a dolog magától mm, menjen, ugyanakkor nem foglalnak állást. A tagállamok uniós politikát fogadtak el, ugyanakkor egyre jobban elszakadnak a közösségi módszertől. Engem ez sokkol, és a bizottság hozzáállását pedig szomorúkan tudomásról veszem. Köszönöm szépen, most Galtieri úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy engem sem elégít ki a tanács és a bizottság válaszom kérdésünkre. Az sem kormányközi szerv, ezt mindenki tudja. De hogyha azon az úton indulunk el, hogy az EU-nak el semmi köze, akkor a bizottság miért adott ilyen részletes választ, hogy ez a cikk így, az a cikk úgy? Persze szorosabbra kell vonni az uniót, de nem akarjuk, hogy a költségvetésre ennek hatása legyen. 18 hónapba tartana, míg ezt meg azt megtennénk, ennek sem, ennek sem értelme nincs. Hogyha nem tartozik önökre, akkor miért válaszolnak? sokszor helytelen döntések születnek, és ne felejtjük el azt sem, hogy a, hogy a szerződést nemrég módosítottuk. Nos, hiányolják azt, hogy a bizottságnak semmi köze az ESM-hez. Az alapkérdést nem lehet elkerülni. Hogy lehet az, hogy a közigazgatási bíróság öt 50 ezer embert, vagy 5 ezer ember dolgoztat, és 7 bírája van az Európai Közigazgatási Bíróságnak. Miért kell sokkal kevesebb az Európai Stabilitási Mechanizmus Közigazgatási Bíróságának? Nyilván nem az Európai Unió fogja felülvizsgálni a, ezt a folyamatot, mert az el sem kívül esik az EU-n. Hogyan lesz itt az ellenőrzés? Ez a, végül is ez a jelentéktelen eset, ami végül is nem is a jelentéktelen, azt hiszem egy tendenciát is tükröz, amikor az ESM-mel kapcsolatos módosítást meghoztuk, akkor megmondtuk azt, azt is kinyilvánítottuk, hogy nem jó úton indulunk el. Azt láthatjuk, hogy az ESM-et az Európai Unió alkotmányos rendjébe ö, E, rendjéhez kell közelíteni, tehát ez lenne a, a, ez lenne a követendő út, nem eltávolítani az ESM-et. Sefcsovics úr említette az Európai Közigazgatási Bíróságot. Nem értem, hogy a tagállamok miért miért engednék meg, hogy az ESM bíróság az ellenkező irányba menjen, mint az EU-s közigazgatási, közigazgatási bíróság lenne ott 5 bíró és 100 alkalmazott. Ez elvileg a tagállamok szerint megtakarítás, viszont az Európai Közigazgatási Bíróságra mindenki azt mondja, hogy ez pénzpoltséglás. Hogyha mi, minden ESM tag EU-s tag lenne, és minden EU-s tag ESM tag, az megoldaná a helyzetet. Az Európai Parlament nem tudja ellenőrzési és felülvizsgálati funkcióját ellátni. A tagállam, tagállami parlamentekkel való együttműködés során sem tudjuk ezt megtenni. Úgy gondolom, hogy ez az irány, amit ez az ügy vesz, teljesen hibás. Köszönöm szépen. Most Gigold úr következik. Elnök úr, először is csodálkozásomnak kell, hogy hangot adjak. Száz ember öt bírával munka jogi kérdésekben. Mire való akkor az Európai Bíróság ezen tagozata? És a kérdéseinkre adott választ, hogy ez miért szükséges és ilyen formában, azt a választ kaptuk a tanástól, hogy forduljunk az ESM-hez. De ez ellentmondásban áll azzal az ígérettel, amelyet a tanács akkor adott nekünk, amikor az ESM-et az európai szerződésekben <clears throat> elhelyezte. 2001. március 24-25-i tanácsi ö, közleményében a tanács megígérte, hogy az Európai Parlamentet, a tanács és a bizottság rendszeresen tájékoztatja majd arról, hogy hogyan működik az ISM, és önök ö, vállalták, hogy ö, az ilyen irányú kérdéseinkre válaszolnak, és most amikor minket az ESM-hez utalnak, amikor az ESM kapcsán önöket kérdezzük, akkor a saját ígéretüket szegik meg. 2013. szeptember 24-én Rekling úr volt a vendégünk. Rekling úr nem volt hajlandó egyes kérdéseinket pontosan megválaszolni a ránk vonatkozó kérdéseket, és azt mondta nekünk, hogy az euró ö, csoporthoz forduljunk. Így harap a farkába a sárkány vagy a macska, tehát ö, van egy körkörös egymásra hivatkozás, ebben mi a demokratikus? A bizottságtól szeretném írásban látni azt, hogy milyen jogi eljárásban, milyen döntések alapján gondolják ezt a ö, törvényszéket elhelyezni az Európai Bíróságnál. Ez nem csak minket világosítana föl, hanem az európai adófizető is talán érzékelné, hogy demokratikusan döntenek el feje fölött. Köszönöm szépen. Több képviselőcsoport nem kért szót, ezért Sefkovics alelnök úrhoz fordulok, hogy reagáljon az elhangzottakra. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Azt mondják, hogy az intézményt nagyon gyorsan hozták létre, hogy ez az intézmény olyan nemzetközi pénzintézmény, amelynek nem abszolút -e biztosítani kell, hogy minden lépése megfeleljen a jognak, bevált gyakorlatoknak, mindannak, ami irányítja a hasonló pénzintézetek, nemzetközi pénzintézetek munkáját. Nos, úgy gondolom, hogy ebből a szempontból értem. Értem azt, hogy az ESM miért hozta létre a közigazgatási bíróságot. Egyszerűen volt egy hiátus a bevált gyakorlatok és azon testület között, amely foglalkozhatna a munkavállalói vitákkal, amelyek az ISM és alkalmazottai között felmerülnek. Ugyanakkor egyetértek önnel abban is, hogyha összehasonlítjuk a közigazgatási bíróság munkáját és az alkalmazottak számát az Európai Bíróságéval, és a lefedettséget nem 100, hanem több mint 50 ezer EU tisztviselő munkáját, akkor egyértelmű a kép. Ahhoz, hogy az Európai Bíróság valóban az lenne a legjobb megoldás, hogyha az Európai Bíróság fedné le ezt a száz munkavállalót is. De hát az ESM döntése az, hogy minimalizálják a költségeket, és ezt el kell fogadjuk. Értékelnünk kell ugyanúgy azt is, hogy nincsen semmi negatív hatása a költségvetésre sem. De úgy gondolom, állandó megoldásként azt kellene javasolnunk az ESM felé, hogy az előkészítő munkát kezdjék meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a munkavállalói sérelmek kérdését az Európai Bíróságnál tárgyalni. Van egy lehetőség erre, ez pedig véleményem szerint az, hogy aláírnak egy megállapodást. Az ISM és az Európai Unió egy megállapodást ír alá. Természetesen a részleteket el tudjuk mondani önöknek arra vonatkozóan, hogy milyen jogi előírásai vannak egy ilyen megállapodásnak, de már az elemzésből feltételezhető, hogy ez a folyamat, ahogy mondtam a bevezetőmben, mintegy 18 hónapot vehet igénybe. Úgyhogy alapvetően attól függ, hogy az irányító testület tagjai hogyan döntenek, a bizottságnak csak megfigyelő státusza van. Ha ők így akarnak eljárni, az az ő döntésük lesz, de én nagyon remélem, hogy észszerű lehetőségként látják ezt is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Azt az információt kapom, hogy nem tudok szót adni Elmár Brock úrnak még egyszer, viszont szót kell adnom a tanács nevében Leszkevécius miniszter úrnak. Mr. President, uh, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Megköszönöm az összes észrevételt. Arra biztosíthatom önöket, hogy az összes megjegyzésüket és észrevételüket továbbítom a minisztériumbeli kollégáknak. Az eszmát úgy tűnik, jelent némi védelmet az ESM dolgozóinak, ennek fontos a munkaügyi védelem, és ezt a tagállami szinten a tagállamok teszik meg, tagállami munkaügyi bíróságok. Nemzetközi intézmények esetében más megoldásra van szükség, az ESM esetében ez az ESMAT. Az ESM vezető testületei így döntöttek, de nem zárják ki azt, hogy a jövőben majd az Európai Unió közigazgatási bírósága lesz a kompetens. De erről ugye az ESM fog dönteni. Az elsőbb és vezető szervei bizonyára megfontolták döntésüket, amikor létrehozták a bíróságot, de az ESM nyilván tisztában van az Európai Parlament véleményével is. Most pedig úgy tűnik, hogy utoljára vagyok itt a tanács képviseletében. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindannyiuknak, hogy türelmesen, türelemmel viseltettek felém. Megköszönöm a figyelmüket a vita során megköszönöm az együttműködésüket az Európai Unió tanácsának litván elnöksége során. Köszönöm. Mi is köszönjük a litván elnökség munkáját, és ha olykor-olykor voltak kritikus hangok, általában az a vélemény a parlamentben, hogy a litván elnökség elég aktívan vett részt a vitáinkban, amiért külön köszönetet szeretnék mondani. a mostani vitát azzal zárom le hogy a magam részéről nagyon remélem hogy a következő kampányban nem fogok olyan kérdéseket kapni az emberektől hogy most hogy is van ez a e, stabilitási mechanizmus bróság és minden egyéb elég komplikált az európai unió szerkezete most még sikerült még egy kicsit bonyolultabbá tenni. köszönöm a vitában a résztvételt és